Az elnök. Dobré ráno, Jó napot kívánok, kedves kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim! Ezzel megnyitjuk a mai ülésünket, mert első napi rendi pontja Vincent Payon jelentése, a Földközi-tenger térségével, térségének uniója, a jelentéstevőnek adom meg a szót. Euh, euh, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék először is köszönetet mondani. Akik részt vettek ebben a munkában, hiszen nem egyedül készítettem a jelentést, természetesen jó néhányan együtt dolgoztunk ezen a dosszén jó néhány kompromisszumot sikerült elérnünk, anélkül, hogy alástuk volna azt a stratégiai víziót, amely ezen jelentés mögött van, illetve erősíteni kívántuk elkötelezettségünket a Mediterrán Unió iránt, a Janakovné néppárti, Ellen Flott kolléganőnek, illetve a Nemzetközi ehm, Kereskedelmi Bizottság ehm, fogalmazójának. Yeah Számunkra az a fontos, hogy egyértelműen kinyilvánítsuk azt a véleményünket, hogy az Európai Unió számára egy stratégiai fontosságú kérdés ez. Nem elég annyit elmondani, hogy nem elég azt kimondani, hogy a délnek vagy a mediterráneumnak szüksége van Európára. Azt is ki kell mondanunk egyértelműen és világosan, hogy nekünk is szükségünk van déli szomszédainkra, főként most válságos időkben, egy multipoláris világban nem engedhetjük meg magunknak, hogy a földközi tenger térségével ne fűzzük szorosabbra a kapcsolatainkat. Éppen ezért az Uniónak, az Európai Uniónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a földközi tenger térségében élő 800 millió ember számára eh, a békés, biztonságos, jóléti régiót teremtsünk. Közös célunk ez, és ezt tette lehetővé hogy együttműködjünk, hiszen mindkét fél jól tudja, hogy gazdaságilag, geopolitikailag, demográfiailag nagyon komoly tétek forognak kockán, és a földközi tenger túlsó partján élőkkel kell együttműködnünk. Ez kulturális, civilizációs kérdés is. Az Európai Parlament tisztában van azzal, hogy milyen nehézségeket kell szembenéznünk a Mediterrán Unió létrehozása során a déli térségben található konfliktusok is megnehezítik dolgunkat, de határozottan kinyilvánítani kívántuk, hogy az Unió a Mediterrán térségért nevű kezdeményezés a földközi tenger északi és déli partjának áthidalása az izraeli-palesztin konfliktus békés megoldása a legjobb módja annak, hogy pontot tegyünk ezen konfliktusok végére. A Mediterrán Uniónak Mediterrán Uniótól nem várhatjuk, hogy minden problémát egyszerre megoldjon egyik napról a másikra, reális célokat kell kitűznie maga elé, és ezeket szépen sorban egyesével elérni, megvalósítani. Nagyon remélem, hogy a második állam és kormányfői csúcs találkozó, amely június 7-én Barcelonában kerül majd sor, meghallja majd az Európai Parlament szavát, amelyben arra szólítjuk fel őket, hogy mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az záruljon ez a csúcs találkozó. Éppen ezért vázoltuk fel ebben a jelentésben a szerintünk szükséges tennivalók sorát. Jó néhány akadályt kell leküzdenünk e folyamat sorban, a gazdasági és társadalmi problémák megnehezítik dolgunkat. Azt várjuk, hogy a, a, a jelenlegi pénzügyi időszak fennmaradó éveire vonatkozóan, illetve a következő 7 éves pénzügyi tervre nagyon komoly pénzügyi kötelezettségvállalást legyen az Unió annak érdekében, hogy a hat javasolt projekt végrehajtható legyen. A gazdasági és jogi környezetet javítanunk kell, biztosítanunk kell, hogy a regionális integráció tovább folytatódik ebben a térségben. És a politikai körülményeket is javítani kell. Az oktatás, az emberi jogok, ezen belül különös tekintettel a nők jogaira, olyan területek, ahol ezeket a javulásokat elérhetjük. Európának ilyen válságos időkben szélesebben kell értelmeznünk a felelősségünket ebben a térségben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Füle biztos úr kap szót. pane Köszönöm, elnök úr a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy öröm számomra, hogy felszólalhatok ebben a témában önök előtt. Penion úr jelentését illetően. Nagyon fontos az Európai Parlament hozzájárulása ehhez a témához, és éppen időben született, hiszen az egyik kulcsfontosságú kihívással kell megbirkóznunk, a következő hónapokban a mediterrán térségben, és ezért olyan fontos, hogy Pejön úr jelentése megszületett, és egyet is értek az általa mondottakkal. És ez a Lisszaboni szerződés révén egy átfogóbb felhatalmazást kapott a parlament, és az egész Európai Unió egyöntetűbb hangon tud a világ színpadán felszólalni. Ugyanakkor a legtöbb európai kormány a gazdasági reform és a szomszédságpolitika tekintetében is átalakítja a kapcsolatrendszert az Európai Unió és földközi tenger térségbeli szomszédai óta. 2004 óta egyre növekedtek, erősödtek a politikai kapcsolatok, mélyebbek és intenzívebbé váltak. A gazdasági kapcsolatok, a kereskedelem két számjegyű arányban növekedett, és a gazdasági konvergencia is jellemezte a térség államait az Európai Unióval. Jelenlegi pénzügyi keretek során pedig a támogatás is jelentősen növekedett ezen irányok, országok irányába. Ezt sikerült elérni a két oldalú kapcsolatrendszer révén. Ugyanakkor a földközi tenger térsége még inkább, mint más területen a két oldalú kapcsolatok az EU és az egyes földközi tenger menti országok között a dél-dél integrációs és együttműködési eszközökre is számít. Egy tényleges gazdasági térség kialakítása kell, hogy kiegészítse ezeket az intézkedéseket, és ez nagyon fontos hozzájárulást hozhat azon nemzeti reformokhoz, amelyek a beruházásokat és a növekedést igyekeznek elősegíteni, csökkentve a szakadékot az Európai Unió és déli szomszédai között, és emellett cél az is, hogy a közös értékek konvergáljanak, a demokratikus gyakorlat, a demokratikus kormányzás gyakorlata a két térség között. Egy interregionális integrációs folyamatok sora is, mint az Agadiri szabadkereskedelmi megállapodás, jó példa erre. A, azért is fontos, mert a térség fiataljainak igényeit szolgálja ki. A párizsi 2008-as megalapodás új lendületet adott az EU-mediterrán kapcsolatrendszernek. Fontos, hogy közösen vállaljuk a felelősséget, és ezért fontos a társ elnöki rendszere az irányításnak, valamint, hogy jobban koncentráljunk a konkrét projektekre, és egy műszaki, egy technikai, szakmai titkárság is felálljon a e projekteket segítendő. Mint mindannyian jól tudjuk, a végrehajtást lelassította a közelkeleti feszültség növekedése, Ám előrelépés született, mert az Izrael és a palesztin hatóság közötti tárgyalások megindulása révén legalábbis ö, körültekintő optimizmusra lehetőség van. Úgy tűnik, hogy a térségben a politikai helyzet ismét az együttműködés felé hajlik. A nagy globális kihívások fényében, amilyen a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság is, valamint az éghajlatváltozás, meg az energiabiztonság problémái, a Mediterrán Unió olyan politikai helyzeteket is meg kell oldjon, amelyek a közel-keleten problémát jelentenek, és ez segítheti a megfelelő működése a titkárságnak, valamint a 2008. júliusa óta felállt partneri kapcsolatok felülvizsgálatát is megköveteli. Mindez kollektív megerősítése az, annak a politikai akaratnak, mely részünkről érzékelhető, és melynek célja, hogy a béke, a stabilitás és a jólét térsége jön létre a földközi tenger déli medencéjében is, és ehhez a partneri viszonynak partneri viszony ki kell hegyezni az unió jövőbeli fejlődésére, a projektek, a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés konkrét céljára koncentrálva. Ez a térség rendkívül dinamikus, és a fiatalok a, ezekben az országokban több munkahelyet, jobb lehetőséget követelnek, és azt akarják, hogy az államok átláthatóban működjenek, demokratikusabban működjenek, jobb legyen az oktatás, könnyebben utazhassanak, könnyebben tanulhassanak. Ezeket az igényeket persze nem mindig kielégíteni, ám végső soron a fiatalok kell legyenek a kedvezményezettei azoknak a kollektív cselekvéseknek, amelyeket az Unióban végrehajtunk. Aztán az élelmiszerhez, a vízhez való hozzáférés, az energiaellátás és a ö, ö, polgári védelem ö, erősítése szintén közös érdek. A Mediterrán Unió az emberek, a vállalkozók, a civil szervezetek, az egyetemek területére koncentrál, és legfőképpen a fiatalokra, a civil társadalomra, valamint a gazdasági fejlődésre arra, hogy az állampolgárokat jobban bevonjuk ezekbe a folyamatokba, és ez a megalázott képviselők teljes bevonását kívánja meg. Ezért gondolja úgy az Európai Bizottság, hogy egy erőteljes parlamenti dimenziót kell, vetületet kell adni ennek az uniónak, és ez erősítheti a partneri viszony demokratikus legitimitását. Az Euró-Mediterrán parlamenti közgyűlés szerepe tovább kell, hogy erősödjön, és még jobban ki kell fejezni ennek munkáját a partneri összhangban. Mindannyian azt akarjuk, hogy az Unió működjön, és azt is tudjuk, hogy úgy ítélik ezt majd meg, mennyiben képes konkrét projektekben sikerré válni. Az energiaházatok összekapcsolása, az autópályák építése, a kikötők építése a térségben, valamint a földközi térségében építendő naperőmű rendszer, és mind-mind olyan projektek, olyan beruházások, amelyek munkahelyeket teremthetnek és erősítik a területi konvergenciát. Hogyha élni akarunk ezzel a potenciállal, akkor a magánszférára is számítanunk kell. A magánszféra és az állami intézmények kéz a kézben kell együttműködjenek, betölt. És ez, ehhez szükség van egy katalizátorra, ez pedig az, az unió titkársága lesz. Több hónap munka után sikerült elfogadni a titkárság működésének jogi kereteit, kineveztük a főtitkárt, és jóvá hagytunk egy átmeneti költségvetést a titkárság működése érdekében. A földtengerbeli partnerországainkkal együttműködés középpontjában az áll, hogy a gazdaság növekedését, a politikai stabilitást és a jólétet növeljük ebben a térségben, ugyanakkor meg vagyunk győződve arról is, hogy egy még nagyra törő projektnek is részei vagyunk, a béke térségének kiépítésében, a közös értekek, érdekek és értékek erősítésében. Biztos vagyok abban az Európai Parlament kötelezettségvállalása és az Európai Uniós tagállamok partnereinek, a parlamentjeinek, valamint partnerországaink parlamentjének részvétele erőteljes lendületet ad, és ezt tovább erősíti a parlamenti közgyűlés hozzájárulása, és így meg tudjuk felelni ennek a kihívásnak. Köszönöm, biztos úr de Sanz asszony a következő hozzászóló. Nem biztos, hogy a barcelonai csúcs megrendezése kerül le, és természetesen az izraeli és a palesztin konfliktus is kihat rá. De ennek ellenére igaz, hogy az Unió a térségben az egyetlen lehetőség arra, hogy a földközi-tenger térségében a helyzetet javítsuk kulturális, gazdasági projektekre, konkrét projektekre, energiaprojektekre, több országot bevonó projektekre van szükségünk, ezért mindent megteszünk, hogy mind a magán, mind a privát beruházásokat mozgósítsuk, és a magánbefektetők felvállalják a szerepüket. Ez nagyon fontos, hogy az új generációt is szem előtt tartsuk a kereskedelem volumenét is növelni kell dél és dél között. Ami a mezőgazdaságot illeti, természetesen az élelmiszerellátás biztonságát garantálni kell, illetve az energiaellátást. Nagyon fontos, hogy ezeknek az országoknak az érdekeit szolgáljuk. Minden nehézség ellenére. És minden nehézség ellenére, vagy pont ezért, abszolút sürgős, hogy az Unió új lendületet kapjon. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Cavella asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az UMT-ről szóló jelentésünkben természetesen a fejlődésre helyezzük a hangsúlyt, illetve a megőrzésre, és egy fejlődőképes gazdaságra. Nagyon fontos, hogy most a válság idején összefogjunk. Nagyon látható, hogy délen vannak közös jellemzők. Ezt nem szabad elfelejtenünk a jövőben sem. Különös hangsúlyt kell helyezni, és helyez is az én jelentésem a gazdasági fejlődésre, az euró mediterrán térség fejlődésére, hogy ne csak ígéreteket tegyünk, hanem valóban lépjünk. A megújuló energiaforrások nagyon fontosak, ez nagyon fontos a mediterrán térség számára. Ez azonban hosszabb távú terv. Van egy megjegyzésem. Az unió stratégiája és politikája az energiaellátást illetően nagyon jól kidolgozott, biztos úr, de Dél-Európa van, még foglalkoznunk kell. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a frakciók részéről, néppárt részéről, Janakú asszony. Két perc van. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék Van Pejon úrnak, és a többi szakbizottság raportőrének és Deszárnez asszonynak is. Az UMT-ről szóló jelentés nagyon fontos, azért, mert közvetlen és elérhető célokat jelöl ki, nagyon konkrét célokat, hiszen a parlament részéről azt kérjük a jelentésben, hogy konkrét költségvetési kereteket kapjon a pénzügyi tervben, hogy a titkárságot támogassuk, amely Barcelonában ülésezik, és hogyha vannak konfliktusok, akkor ezek ne hathassanak ki az EU céljára, ami a fejlődés, az emberi jogok megvédése, kulturális gyerekprogramok, energiaprogramok, és bármi, ami a mediterráneumban összekötheti a népeket, akik ott élnek. Természetesen ma, elnök úr, nincs itt a tanács a tanács és a spanyol soros elnökség, ami gondolom, hogy különös érdeklődéssel fog követni a földközi tengeri problémákat. És ez engem kicsit azért meglep, mert hogy a tanácsnak azért meg kellett volna hallgatnia a jelentéstevőt és a jelentéstevőket, és mindazt, amit ma elmondunk, nevezetesen az, hogy ez egy hatalmas erőfeszítés a nehézségekkel szemben, és a programok nem fejlődhettek úgy, ahogy ezt szerettük volna, hiszen a palesztin és izraeli konfliktus behatol ebbe a térségbe és az EU-ba is, és hogy a titkárságnak olyan alakjai vannak, ami reményt ad arra, hogy a konfliktusok ellenére tovább tudjuk folytatni a földközi tenger országainak egyesítését a kritériumok szerint. Elnök úr, az EU számára ez különösen fontos, mert egy üzenetet küld, demokratikus üzenetet, a nők és férfiak esélyegyenlőségének üzenetét, és Észak-Afrika országainak reményt ad. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Raimon Obios, a szocialisták részéről. De mi, lo que me gusta... Elnök úr, tisztelt kollégák, szeretnék először is az előadónak helyen volna gratulálni ehhez a kiváló jelentéshez, amiben a legjobb dolog az, hogy nagyon konkrét, precíz megfogalmazású jelentés. Jó lenne, hogyha a tettekre is tudnánk váltani ezeket a precíz javaslatokat, és valóban egy igazi mediterrán unió alakulna ki, Egyelőre sajnálatos módon nem meggyőző ez a kezdeményezés. Június 7-én Barcelonában sor kerül egy csúcs találkozóra. Remélem, hogy a politikai vezetők meg tudnak majd állapodni a konkrét prioritásokról, amelyeket megtalálhatunk a Pejon jelentésben. Ami a politikai kontextust illeti, a mediterrán uniót nem szabad, hogy a közelkeleti konfliktusok eh, megbénítsák, ugyanakkor ezeket a konfliktusokat nem hagyhatjuk figyelmen kívül, pozitívan kell hozzájárulni a konfliktus megoldásának folyamatásához. Másodszorban igazi, intelligens, profi projekteket kell elindítani, és ezeket végig is kell vinni. Harmadsorban meg kell találnunk a forrásokat, pénzügyi és egyéb forrásokat ahhoz, hogy valóban végrehajthatóak legyenek ezek a projektek. Negyedsorban nagyobb előrelépésre van szükség a kapcsolatok szorosabbra fűzése terén, hiszen az mediterrán unió és más mediterrán struktúrák között, amelyek már léteznek az unió égisz alatt például, ezek között meg kell találnunk a szinergiákat. Ezek a legfontosabb pillérek, és ehhez nagyobb kötelezettségvállalásra van szükség a politikusok részéről, és azt hiszem, hogy a Pejon jelentés kiválóan lefekteti, hogy mi a tennivalónk. Köszönjük, mondja az elnök a következő hozzászóló, a liberálisok nevében Weigl úr. gospod... Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Először is szeretnék Pejon úrnak én is köszöntet mondani, mert nagyon jó volt vele együttműködni, igazán nyitott volt minden javaslatunkra. Ennek eredményeképpen született meg az előttünk fekvő jelentés. Remélhetőleg ez mások számára is érdekes olvasmány lesz, nem csak a készítői számára. Egy olyan térségről beszél ez a jelentés, amely a gazdaság, a kultúra bölcsőjeként jellemezhető, Sajátos módon azonban rengeteg, rengeteg konfliktus jellemzi a földközi tenger térségét napjainkban. A Mediterrán Unió nevű kezdeményezés nagyon jó kezdeményezés, sajátos módon sokkal lassabbnak tűnik az előrehaladás, mint azt reméltük. Szeretnénk, hogyha a titkárság felállna Barcelonában, és hogyha a legfontosabb projektek terén valódi haladást érhetnénk el, hiszen ezek lehetnek a Mediterrán Unió valódi mozgatórugói. Ugyanakkor Látnunk kell, hogy vannak megoldatlan politikai kérdések, például a palesztin kérdés, vagy a nyugat-szahara megoldatlan kérdése. Ehhez több, nagyobb, alaposabb, szorosabb párbeszédre és bizalom, kölcsönös bizalomépítésre van szükség. Ehhez pedig hozzájárulhat az Európai Unió azzal, hogy a Mediterrán Unió kezdeményezését valóban előmozdítja. Ehhez azonban minden szereplőnek Eh, az elkötelezettségére szükség van. Végezetül hagyd mondjam el, hogy a jövő generációkra kell koncentrálnunk, támogatnunk kell őket a az unió keretében például diákcsere programokkal, oktatási intézmények felkarolásával, a különböző kulturális fórumokon keresztül, ami a közös megértést szolgálhatja. Köszönöm szépen, Weigl úr. Következő hozzállunk, Benarb Atú asszony, két és fél percben. Merci, euh, monsieur le président, cher collègue. L'Union pour la... Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselők. A Mediterrán Unió sosem volt oly fontos jövőnk szempontjából, mint amennyire most az. Ebben a jelentésben igyekeztünk az egyes jövőképeket megragadni. Ez több, mint egy puszta szabadkereskedelmi térség. Többről beszélünk, a közös civilizációs alapon álló unión, amely közös értékekben gyökerezik, és az együttműködést ilyen lapokról viheti előre. Az erőszak, amelynek a palesztinok áldozatai éppen most blokkolja ezt az előrehaladást, ha az Európai Unió nem vállalja magára a rárót felelősséget a konfliktus megoldásában, elismerve a palesztin állam létlogosultságát, a, és a demokrácia, valamint a, a, a, a törvények tiszteletét, akkor hibát követel. Egy parlamenti küldöttség utazik Palesztinába, megvizsgálva azt, hogy az a több millió eurós támogatás, amelyel a palesztin hatóságokat támogatók miért nem öltött testet kórházakban, közintézményekben, amelyek céljai voltak. Az AFET szakbizottság elnöke, döbbenettel láttuk, anélkül, hogy a delegáció vagy a szakbizottság tagjai tájékoztatta volna, úgy döntött, hogy nem csatlakozik a palesztin delegációhoz, mert hogy erre utasította őt az izraeli nagykövetség. Azáltal, hogy bolykottálja ezt a küldöttséget, ezt az utat, a szakbizottság elnöke megszégyeníti a parlament egészét, és méltatlanul jár el az Európai Uniós támogatás, amelyet, eh, kiküldött, amelyet támogattuk volna a palesztin hatóságot, az izraeli hadsereg fogja vált, a hadsereg nem engedi folyósítani ezeket az összegeket, ezt, a, ezt azonnal ö, véget kellene vetni. Albertini úrnak le kell mondania a szakbizottság elnöki posztjáról, mert hogy nem, e, a feladat nagyságához nem nőtt fel. Nem tudja ellátni azt a feladatot, amelyet az poszt ráró. mi értelme megfigyelni a választásokat, ha aztán a választások eredményét nem veszük figyelembe, és nem tartjuk tiszteletben. Semmi értelme akkor a választási megfigyelési misszióknak sem. A palesztinok azért is szenvednek, és általában a térség országainak lakói, mert a határainkat lezártuk előttük. Úgyhogy ezzel, ezt, is, ezt a problémát is orvosolni kell. A, ugyanaz a mobilitást kell kínálni a földközi-tenger térsége lakóinak, mint saját állampolgárainknak. Ezért kell a, büszkék legyünk arra, hogy képviseljük azokat, akik megválasztottak, és érvényesíti ezeket az értékeket. Elnök, köszönöm szépen. Meyer úr a következő hozzászóló két percben a GUA képviseletében. Köszönöm, elnök úr. A Mediterrán Unió című kezdeményezésnek komoly akadályokat kell leküzdenie. Ezért az unió intézményeinek, köztük a mi parlamentünknek is keményen kell fellépnie, határozottan kell segítenie a kezdeményezést az akadályok leküzdésében. Az első ilyen akadály nyilván a konfliktusokat jelenti, a palesztin-izraeli konfliktusra gondolok, amely esetében az izraeliek például jó néhány megállapodást megszegnek. mint a nyugat-szaharai konfliktus, amely szintén megoldatlan és akkor még Észak-Ciprus katonai megszállásáról nem is beszéltünk. A mediterrán unió azt a célt kívánja szolgálni, hogy az északi és déli part, a földközi tenger északi és déli partvidékek között szorosabbra fűzze kapcsolatokat, ezért a mi frakciónk azt kéri, azt várja, hogy nagyobb elkötelezettséggel és szerepvállalással segítsük ezt a kezdeményezést, hiszen jó néhány szereplő a nemzetközi jogot semmibe veszi. Nagyon aszimmetrikus a helyzet a földközi tenger térségében, és bármilyen megközelítést is alkalmazunk az aszimmetriák leküzdése ellen, fennáll a veszélye, hogy csak gazdasági és kereskedelmi célokat próbálunk elérni. Szerintem ez hiba lenne, a komplementaritásra és szolidaritásra épülő kereskedelmi megállapodásokat kell kötni, hiszen a földközi tenger térségeinek országai közül jó néhány eh, óriási mély szegénységben él, ezt kell először megoldani, ezt kell, hogy az Európai és a Mediterrán Unió prioritása legyen. A Palesztina, a Nyugat-Szahara, konfliktusai esetében határozottabb fellépésre van A nyugat esetében például semmit eh, nem tett az Európai Unió, eh, a kisúját sem mozdította, mondhatjuk. Eh, Marokkóval kapcsolatban sem lépett fel határozottan. Szimemeyer úr, Szalafrakosz úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni Pejon úrnak kitűnő kiegyensúlyozott jelentést nyújtott be. Tudjuk, hogy a mediterráneumban nagyon sok kultúra találkozik össze, de egy nagyon fontos terület is, és egy olyan üst, ami forr már egy ideje. A gazdasági és pénzügyi válság, a természeti környezet elpusztítása, a migráció, ezek mind-mind problémák a térségben a földközi tengeri országokat sújtják. Ezért aztán foglalkoznunk kell az embercsempészet kérdésével is. Ebben a térségben, különösen az Olaszországba és Görögországba irányuló emberkereskedelem ellen harcolnunk kell. Minden nap harcolnak ezek az országok ezen kívül. Erősíteni kell az együttműködést az energia területén, megújuló energiaforrásokat kell találnunk, és a napenergiát fel kell használnunk gazdasági fejlesztésre. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Bontes úr. Voorzitter, in 2008 kondigde de Franse... Elnök úr, 2008 2008-ban Sárközi elnök azt jelentette, hogy van egy álma a Mediterráneum részére, ez egy Mediterrán Unió. Ezt az uniót kell most kiépítenünk a térségben. Ehhez azonban bizonyos célokat el kell érnünk, például a jogállamiság, demokrácia, jó kormányzás, az emberi jogok tiszteletben tartása. Nem tudom, hogy beszélhetünk-e közös értékekről, amikor például Mauritániában abszolút nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Az alkotmány azt mondja, hogy ez egy szocialisztikus, demokratikus állam, a kormánya az, legalábbis papíron gyakorlatilag egy diktatúrát látunk, vagy Nyugat-Szahara például. Itt az emberi jogokat megsértik, csak úgy, mint Tunéziában. Folytathatom a listát, csak nincs annyi hozzászólási időm. Így aztán fel kell tennünk a kérdést, hogy valóban kulturális eszmecserét folytathatunk-e. Tényleg akarjuk a kereskedelmet fokozni? Tényleg akarjuk, hogy az emberek ide-oda utazgathassanak? Ha igen, akkor ennek az lesz a vége, hogy még több izlám tapasztalható majd Európában. Szerintem ezt a folyamatot le kell állítanunk. Álmodhatunk a földközi térségről, ez a 95-ös barcelonai nyilatkozatnak is része, egyébként ezt 2005-ben átdolgozták. Vannak is projektek, és ez több millió euróba kerül az adófizetőknek. De ennek ellenére, a sok pénz ellenére, a sok kidobott adópénz ellenére semmi eredmény nem tudunk fel, felmutatni. Ennek véget kell vetnünk. Tehát Albertini úr, én tiszteletben tartom önt, nagyon bátran lépett, támogatjuk, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Jakulin úr. <clears throat> Köszönöm, elnök úr, biztos úr. az Európai Unió szempontjából nagyon fontos e, ez a kérdéskör. Nem lehet azonban szemet hunyni a környezetvédelmi problémák, e, a biztonságpolitikai, infrastrukturális kihívások, a migrációs hullámok kihívásai ellen. Ezeket egyébként, egyik sem tudjuk orvosolni, hogyha nem tudunk helyben ezen országoknak segítséget nyújtani. Ugyanakkor, ha megvizsgáljuk a barcelonai folyamatot, látnunk kell, hogy még nagyon sokat tennivaló. Tovább kell lépnünk. Európának erőteljesebben ki kell állnia e folyamat mellett, biztosítva azon harmadik országokkal kötött megállapodások tiszteletben tartását, amelyeket a földközi tengeres országaival kötöttünk stratégiai, infrastruktúrai beruházásokra van szükség, például a kikötők modernizálására és további projektekre. De további példákat is vehetünk. Például a fenntartható mezőgazdaság és általában a fenntartható fejlődés tekintetében közös szabályokat kell alkalmazni a térség egészére. Erősítenünk kell a kormányzatok helyzetét, átlátható működését, a demokratikus működés elveit, az együttműködés szellemében természetesen, segítve ezen államok államigazgatását, erősítve a vállalkozási szellemet, és általában segítve a vállalkozásokat a térség országaiban, és ezt megfelelő garanciákkal is meg kell támogatnunk. Ahogy az előttem szóló is mondotta, az Európai Bizottság feladata, hogy erőteljesen fellépjen ezen álláspont érvényesítése mellett. Perry, next, for one minute. Prego. Panzeri úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lépést teszünk most előre azzal, hogyha jóvá hagyjuk ezt a jelentést. Ez nagyon hasznos lesz a barcelonai csúcsra is, június 7-én. Egy olyan csúcs lesz ez, ami nagyon nehéznek ígérkezik, figyelembe véve az izrael és palesztin konfliktust, illetve azért is, mert nagy az igazgatási bizonytalanság a projekteket illetően. Pejon úr megfelelő időpontban hangsúlyozom megfelelő témákat, de konkrét projekteket kell beindítanunk, szektorális együttműködéseket, több oldalú együttműködéseket. Másrésztről viszont nem lehetünk sikeresek, hogyha a konfliktusokat nem oldjuk meg a térségben. A valós kihívás az az, hogy a politikai akaratot hogy valósítsuk meg a barcelonai konferencián. Nagyon fontos, hogy a megfelelő pénzügyi erőforrásokat rendelkezésre bocsájtsuk. Európának tudnia kell, hogy az erőfeszítései eredményeképpen fejlesztenünk kell a déli országokat. Köszönöm. Elnök? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Egy független kutató megállapította, hogy nagyon nagy problémák léteznek az emberkereskedelmet illetően a Mediterráneum térségében. Nagyon sok halottat is uh, tudunk, a halottról is tudunk, Lampedúzában van egy külön temetőjük, gyakran meghalnak az emberek, akik a földközi tengeren való átkeléskor meghalnak. Ez azt mutatja, hogy kudarcot vallottak az erőfeszítéseink új struktúrára, új tartalomra van szükségünk. Nem szabad csak erőszakosan visszatéríteni ezeket a menekülteket, amikor Európában szeretnének bevándorolni. Új emberiességre van szükségünk, és szorít az idő. Marokkó népességének a fele fiatalabb, mint 18 éves, úgyhogy nagyon gyorsan változik a demográfiai kép. Köszönöm szépen, most pedig Hadzsi úr két percre. Köszönetet szeretnék mondani Pejon úrnak a munkájáért. Az UMT tagállamainak együttműködése nagyon fontos, a szolidaritás és a kölcsönös tiszteletre kell, hogy épüljön, a szabadságjogok és emberi jogok tisztelet, fenntartására. Ezt támogatom, de ugyanakkor semmilyen tartalmi javaslatot nem tartalmaz a politikai problémák megoldására, amelyek a térséget sújtják. Bejon kolléga logikája szerint, aki összeállította ezt a jelentést, az EU-nak kell segítenie de hogy azt mondjuk, hogy mi nem veszük figyelembe például, hogy a gázai övezetben milyen nagy problémák vannak, ez egyszerűen port, porhintés. Úgyhogy kollégák, lassan-lassan megtanulunk a problémákkal élni, ahelyett, hogy megoldanánk őket. Nagyon nagy kérdések vetődnek itt fel. Nem említi meg például, a palesztin nép erőszakos üldöztetését. Ezen kívül a tisztelet hiányát, amely az államok között fennáll. Például az, hogy Törökország megszállva tartja egy másik tagország északi részét, hát az lenne legalább a minimum, hogy az Európai Unió igazságot szolgáltasson. Nagyon sok kultúráról van szó, több ezer városról, és faluról, amelyeknek a partjait ugyanaz a tenger mossa. De csak kevés olyan van, csak egyetlen olyan város van, amely lakatlan. Egy olyan város, amelynek eh, a házai helyén most gaz veri fel a fejét, és kígyók eh, tekergőznek. Nem az lenne a minimum, amivel az élőknek tartozunk, hogy újra benépesítjük ezt a várost. Ez kellett volna, hogy legyen az alapvető kérése ennek a jelentésnek. De én a térség egységért küzdöm, nem a szétvonásért. Ezért kérem ezt. Köszönöm. Jó. Köszönöm. Következő hozzászólunk Batten úr egy percben. Köszönöm, elnök úr. A saját kezdeményezési jelentések nem sokat érnek, ám hogyha elfogadják őket, akkor az Európai Parlament politikai akaratának kifejezései. Ez a jelentés azt javasolja, hogy 17 nem EU tagállam unióját állítsuk fel, egy parlamenti közgyűléssel, titkársággal, tá- pénzügyi támogatással, egy nagy- és nagyon nagyra törő projektekkel. Ennek a rendszernek a finanszírozása több milliárd euróra rúgna majd, amit persze az európai állampolgárok fizetnek majd meg. Hogy honnan jön ez a pénz, arról nincs szó. A valóságot nem szabad kimondani, hogy nehogy megzavarjuk az álmodozást. Ez a jelentőség egy igazi tréfa lehetne, de mielőtt nevetnénk, gondoljuk azunk azon el, hogy az Európai Uniónak a Lisszaboni szerződés alapján joga van ahhoz, hogy aláírjon egy ilyen egyezményt. Ez a jelentés egy unió, unió felállításáról szólna, amelyben nem európai államok lennének, és amelyeket később fel lehetne venni az Európai Unióba. Erről szól voltak éppen a jelentés, ez az igazi rejtett célja. Elnök, köszönöm. A következő szóló Mölcer úr, kérem kb. két évvel ezelőtt, amikor megalakult az, a Földtengeri Unió, akkor a barcelonai folyamatban gyökerezett azzal a célral, hogy közelebb kössék az Európai Unióhoz ezeket az államokat. Ez a folyamat azonban az arab államok és izraeli közötti konfliktusok miatt elakadt. Az EU jól ismert módon Izrael E társadalmi megállapodásért alá, és különféle támogatásokkal illeti az országot, 40 milliót pedig a gázai övezetnek adott. Vajon ezek a az összegek nem pénzszórása ezeket az adófizetői pénzeket odavinni, ahol lebombázzák folyamatosan az ebből épített projekteket, valamint a Hamas húz hasznot ezekből az összegekből az EU nem tudott a gázai övezetben pártatlan közvetőként fellépett. A barcelonai konferención is érezhető volt az Izrael és az arab országok közötti konfliktus feloldására kísérletek kudarcát érezhettük. Pontosabban kéne értékelni, hogy nem kéne leállítani esetleg az egyes projekteket. Nagy presztízs, több milliós presztízs projektek tudnilik egyszerűen nem megvalósíthatóak az ilyen válságos időszakban. Köszönjük. Baudis más, úr másfél percben kap szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. barcelonai folyamatra építve a mediterrán unió lehetőséget ad arra, hogy előmozdítsuk a kapcsolatainkat az uniótól, és így a földközi tengertől délre és keletre eső országokkal. Ahogy arra rámutat a PEU jelentés. Nem tudjuk kihasználni az ebben a térségben rejlő lehetőségeket, illetve nem tudjuk elhárítani a itt megjelenő veszélyeket, hogyha valahogy nem fogunk össze. Azonban a palesztin területek telepesítése, illetve a gázai övezet teljes elszigetelése egy olyan megoldatlan konfliktus, ahol sem erre sem mozdulnak a frontvonalak június 7-i barcelonai csúcs, az se biztos, hogy megrendezésre kerül, még az is lehet, hogy az elkövetkezendő órákban, napokban elhalasztják ezt a csúcsot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy fel kell adnunk ezt a kezdeményezést az Európai Uniónak. Igenis, nagyobb felelősséget kell vállalnia, és politikai megoldást kell találni. Nem szabad hagynunk, hogy Amerika politikai monopóliumává váljon a válságkezelés ebben a térségben. Ez Európa feladata, hiszen hozzánk tartozik, nekünk kell magunkra vállalni ezt a feladatot. Ennek a régiónak a fejlődése és a stabilitása kihatása lesz az Unió, az Európai Unió jövőjére is, ezért ez a legjobb eszköz számunkra. Köszönöm, Kopászony, elnök úr! Először is szeretnék gratulálni a raportőrnek a kitűnő jelentéséért. Az UMT véglegesen megoldhatja ennek a térségnek a problémáját, és egy kiegyensúlyozott térséget teremthet. A földközi tenger térségében békés stabilitást kell terem megteremteni, ahol a demokráciát és az emberi jogokat tiszteletben tartják. Nagyok a kulturális és gazdasági különbségek a térségben főleg a gazdasági válság miatt most. De az Európai Uniónak segítenie kell a térséget, fejlesztenie kell a kereskedelmet. Biztonságot kell teremteni, hiszen a klímaváltozás és a tengerszennyezés közös probléma. Természetesen nem lehet itt megoldani a térség konfliktusait, de az együttműködés szelleme, a politikai párbeszéd és bizonyos célok megvalósítása bizalom légkörét teremthetik meg, amely hosszú távú életképes megoldásokat teremthet. Ahhoz, hogy ezt elérhessük, megfelelő pénzügyi eszközökre van szükség, és mindjárt segítenünk kell most. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Belder úr, egy percre. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok, és hozzászólhatok ez a fontos témához. A külügyi bizottság ülése húzott el, ezért nem tudtam hamarabb jönni. Köszönöm, hogy megértést tanúsítottak ez ügyben. A Pejon jelentés 5. bekezdésében helyesen rámutat arra, hogy szükség van a palesztin-izraeli konfliktus vonatkozó hosszú távú békés megoldást találni. És azt várja az Európai Uniótól, nagyobb kötelezettségvállalást mutasson a Mediterrán Unió terén. A küldöttség vezetőjeként támogatom a Pejon jelentést, szerintem csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha három feltételnek megfelelünk. Először is a két állam alapú megoldás azt jelenti, hogy kell, hogy legyen egy izraeli állam és egy palesztin állam egymás mellett. Az uniós tagállamok, illetve a Mediterrán Unió tagországai kölcsönös bizalmat kell, hogy képítsenek egymás között a közel-keleti válságra vonatkozóan. Fontos, hogy az antiszemitizmus és az anticionizmus járványosan terjedő tendenciáit megállítsuk együtt kell fellépnünk egy megoldás találása érdekében. Köszönjük, Milán, mond másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Tisztázunk valamit. Az elnökség részéről senki nincs itt, ami szerintem felháborító. Hölgyeim és uraim, a Mediterrán Unióért kezdeményezés a békét, biztonságot és jólétet kíván hozni a földközi tenger térségébe. Jövő, remélhetőleg jövő hónap elején e, megrendezésre kerül a következő Mediterrán Uniós csúcs találkozó. Gratulálok Pájon mm, úrnak a kiváló jelentéséhez, amely felhívja a gazdasági, politikai, demográfiai és kulturális különbségekre a földközi tenger térségen belül. Az egyik ilyen különbség okozza Ezek a különbségek oda vezetnek, hogy természetesen a gazdaságilag is más fejlettségi fokon vannak ezek az országok, de vannak társulási szerződések, szomszédsági megállapodások, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a földközi tenger két partja közötti távolságot lecsökkentsük, áthidaljuk. De arra is gondolnunk kell, hogy az Euromediterrán parlamenti közgyűlés elengedhetetlen megfelelő titkársággal és elnökséggel. Nem szabad, hogy a konfliktusok eh, miatt eh, konfliktusok kisiklassák ezt a folyamatot, nem szabad, hogy ezek a konfliktusok megbénítsák ezt a kezdeményezést. A Mediterrán Uniónak elsősorban a négyes befejezetre kell koncentrálnia, ami a társadalmi és migrációs kérdéseket próbálja megoldani. A... Köszönöm. A tanács nevében szeretnék bocsánatot kérni, nem tudtak itt lenni, mert sütörtök reggel van ma, és uh, eredetileg hétfőre terveztük ezt a vitát, tehát a tanács elnézést kért. Ügyrendi pont, Poszelt úr. Elnök úr, tényleg szeretném arra kérni, hogy a trialókuson hozza föl, hogy csütörtök délelőtt mindig legyen itt a tanács képviselője. Nem mondom meg, hogy mikor, de egyszer már csütörtök délután is itt kell, hogy legyenek, úgyhogy nagyon fontos, hogy egész ö, ülés héten legyenek itt elnök. Megpróbálom. Én csak tájékoztattam önöket, hogy a tanács mivel magyarázta a jelen nem létüket. Most pedig András Bareau asszony egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Az INTE szakbizottság nevében szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Nagyon fontos, sőt egyre fontosabb, hogy a földközi tenger térségében támogassuk az országokat. Soha még ennyire nem volt szükség a konfliktusok megoldására éghajlatváltozás, fenntartható fejlesztés, nagyon sok olyan kérdés van, amelyel foglalkoznunk kell. Fejlesztenünk kell ezeknek az országoknak a gazdaságát, kereskedelmét. Közép és hosszú távú intézkedésekre van szükség, vámunióra, a határok lebontására. Minden piacra szükségünk van. A barcelonai csúcs találkozó most a spanyol soros elnökség égisze alatt előrelépéseket hozhat újra megmutathatjuk, hogy a szociális és gazdasági problémákat meg akarjuk oldani. A csúcs nagyon fontos lépés lesz. Köszönöm szépen, elnök, most pedig Mário Mauro, egy perce. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma a földközi térség országai között a kapcsolat egyértelmű, hogy leginkább a migrációval jellemezhető, ezért ez prioritás kell, hogy legyen az EU számára. A bevándorló hullámok ahhoz vezetnek, hogy kulturális, gazdasági, szociális problémák keletkeznek, és ez befolyásolja a földközi tenger északi és déli oldalának jövőjét is. A gazdasági, <clears throat> ez szociális együttműködés nagyon fontos a térségben, és az országok között is természetesen nagyon fontos, hogy jelen legyünk a térségben, és elkerüljük azt, hogy Barcelona ellentmondásait megismételjük. Mennyi hibát követtünk már el? Hányszor gondoltuk már azt, hogy előreléptünk, és eljött valójában hátra? Párbeszédre van szükség kulturális, emberi, szociális párbeszédre, amely a kölcsönös megértésen alapszik, a közös értékek tiszteletben tartásán. Ez az együttműködés titka, még a gazdasági együttműködése is. Az egyezmények nagyon fontosak, ezek előre segítik a gazdasági viszonyokat, de nagyon fontos az kiegyenlített helyzet megteremtése újra és újra támogatnunk kell a biztonságpolitikai megoldásokat, hogy az érintett országokat összefűzzük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Futunk ki az időből, szavaznunk kell. Kérem mindenki röviden szóljon hozzá. Piril úr. Elnök úr, köszönöm a szót. A állam és kormányfők június 8-i barcelonai csúcsértekezlete kétségkívül rendkívül fontos mérföldkő volt a Mediterrán Unió életében, és rendkívül fontosságú a térség államai szempontjából is. Fontos cél, hogy egy igazi, erőteljes együttműködés jön létre a béke és a biztonság érdekében. Ezen napnál fogva is fontos az tehát, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, a lehető legjobb fejlesztési stratégiát kidolgozva, ennek megfelelő projekteket életre hívva, a gazdasági növekedés beindítva a térség államaimban. Ez a konferencia erőteljes kezdeményezéseket is tartalmazott a napenergia hasznosítása érdekében. Ez is rendkívül fontos eszköz, és annyiban, hogy egy regionális, független energiapiacot hozzon létre. És persze a gazdasági kutat, az innováció, a tudományos kutatás és a növekedési lehetőségek helyi vállalatok által való kihasználása is nagyon fontos, hogy rávezessük ezeket a globális piacokra. Meg vagyok győződve arról, hogy a Mediterrán Unió e tekintetben erősödhet. Elnök, köszönöm szépen, Preda úr, következő szóló. Köszönöm szépen, biztos úr. Én is azt arra szeretnék rámutatni, hogy a Mediterrán Unió indítása óta eltelt bizonyos idő, és ezért eljött az ideje annak, hogy mérleget vonjunk egyes projektek sikeréről, és elgondolkozunk a fejlesztési ciklokról és kilátásokról. Pion képviselőtársam jelentését üdvözlöm ezen aknál fogva, és gratulálok szerzőjének. A júniusi barcelonai csúcs rendkívül fontosságú volt, hisz lehetőséget nyitott arra, hogy új kötelezettséget vállaljunk ezen projektek sikere érdekében. Jól tudjuk mindannyian, hogy a földközi tenger térsége rendkívül fontos az Európai Unió szempontjából, két kontinens közötti keresztút civilizációs szempontból is. Szkeptikus hangokat is hallottunk, képviselőtársam azt mondotta, hogy nem lehet szemet húni a valóság felett, nem lehet álmokba ringatni magunkat. Hát éppen azt mondom, hogy a csúcs találkozó ja, nem csak arra kínál alkalmat, hogy mérleget vonjunk, hanem arról is elgondolkoztunk, hogy milyen sikereink vannak már. És az intézményi korlátokat le kell küzdenünk. A hat stratégiai projektet tovább kell fejleszteni, életem szerint döntő fontosságú ezek tudnilik. A hitelességéről van szó az Európai Uniónak ebben a térségben, és a hitelességünk az együttműködés működőképességétől is függ. Nem csak pénzügyi szempontból kell tehát támogatnunk a projekteket, és nem csak a titkárság munkáját kell ez irányba hason, hanem a parlamenti komponens is kell legyen az együttműködésnek, a parlamenti közgyűlés révén hozzájárulva ahhoz, hogy a demokratikus siker, demokrácia sikerre vigye ezen országokat. Elnök, köszönöm, most pedig a spontán hozzászólásokat nyitom meg. Kérem, hogy egy percet szorítkozom mindenki, mert igen, sokan vannak a listán. Angelili asszony az első. Grazie, Presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először az Európai Parlamentnek politikai prioritássá kell tennie, hogy a barcelonai csúcs, eh, csúcsot sikerre vigye, hiszen a Párizsi konferencia két évvel ezelőtt kudarcot vallott. Az illegális bevándorlás elleni harc, az emberi jogok védelme, gazdasági fejlesztés, ezek mind fontos témák. A mediterráneum térsége hatalmas potenciális forrás energia szempontból. A napenergia projekt természetesen nagyon fontos. Az egyetemeket is be kell vonni a munkába, ahhoz, hogy a projektek létrejöjjenek, és ezek közös projektek legyenek a béke folyamatot is folytatnunk kell, de ez a gazdasági folyamaton kell, hogy alapuljon annak érdekében, hogy a szociális kohézió létrejöjjön, és így legyőzhetjük a konfliktusokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Senolova. Senolova a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, képviselőtársaim. A földközi térsége és a Mediterrán Unió egy nagyon nagyra törő projekt. Kérdés azonban, hogy képesek vagyunk-e összekapcsolni az eltérő hagyományokat, nemzeti kulturális hagyományokat. Nem szabad elszalasztanunk az erre vonatkozó alkalmat. És nagyon fontos hogy akkor hogy rá figyelemmel legyünk a nők és férfiak egyenjogúságára ezekben a társadalmakban. Különösen a földtőtenger térségének államai társadalmaira igaz az, hogy rendkívül intenzíven kell foglalkozni ezzel a problematikával. Nem csak most a marakesi miniszteri konferencián 2009-ben meg, elhangzottakat megerősítve, hanem ténylegesen támogatva a nők részvételét a társadalmi életben, a szakmai előrejutásokat segítve, és a nők elleni erőszak ellen hatásosan fellépve. Ez az egész térség szempontjából hatalmas fontossággal bír, és a térség csak nyerhet, ha ezek az jogok érvényesülnek. Mint mondottam, az állam ezen térségben különféle hagyományok érvényesülnek, és a különféle akadályai vannak a fejlődésnek, ezekkel foglalkozni kell. Köszönjük Szenámlava asszony, Komi asszony, én a szó. Presidente, cari colleghi, ritengo... Elnök úr, kedves kollégák, úgy vélem, hogy az Európai Uniónak támogatnia kell a Mediterrán Unió kezdeményezést, politikailag és pénzügyileg egyaránt. Június 7-én Barcelonában 43 állam és kormányfő fog összegyűlni egy csúcs találkozó keretében, Fontos, hogy a Mediterrán Unió valóban sikeres kezdeményezésé váljon. A néppárt árnyék előadójaként a számunkra fontos összetevőkre koncentráltam, például a szabadkereskedelmi övezet a, a földközi tengertérségében, a kutatás és az oktatás bevonása, a új internet továbbfejlesztése és a számítástechnikában mi fejlesztésekben a kis és középvállalkozások bevonása. Ez utóbbi ponttal kapcsolatban a vállalkozói kedv eh, növelése a stratégiai ágazatokban roppant fontos, ehhez azonban az európai intézményeknek és nemzetközi szerveknek is szerepet kell vállalniuk. Köszönjük, Komi asszony! Tenök úr. Köszönöm elnök úr. Sárközi eh, elnök úr javaslata a Mediterrán Unióra francia elnökség csúcspontja volt. Azóta, minthogyha a csillogásából veszített volna, ami nem feltétlenül baj, hiszen az Európai Unió szomszédságpolitikának is erős déli dimenziója van, a barcelonai folyamat két évtizedéből és politikai apparatusából következik ez. Az európai adófizetők nem szeretik, hogyha átfedések vannak, hiszen ez csak pénzpocsékolás, és e, egymással versengő folyamatokkal kapcsolatban nem tiszta a helyzet. Bármi is lesz a június 7-i csúcs találkozón, azt nem szabad hagyni, hogy a szomszédságpolitika keleti dimenziója háttérbe szoruljon. Az Euronest közgyűlés akkora támogatásban nem részesül, politikai hátszere nincs, mint a Mediterrán Uniónak, főként a felé orosz részvétel miatt. Az én ö, ö, frakcióm támogatja azt, hogy Albertini eh, elnök eh, vezesse a küldöttséget, ahogy azt a külügyi bizottság eh, elnökségének kiterjesztetülésén már beszéltük, és a szocialisták ellenkező irányú kezdeményezését ellenezni fogjuk. Köszönöm, Tanak úr. Obermeier úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Évezredek óta a Földközötenger az európai kultúra bölcsője volt, ezért üdvözöljük az itteni fellépésünket. Ugyanakkor az Európai Unióba való bevándorlás forrása is ez a térség, és az illegális bevándorlás a, ő, kell, hogy orvosolja elsősorban a hat stratégiai projekt, méghozzá sürgős módon. Az észak-afrikai országok bevonása azt a célt kell -e szolgálja, hogy ellenőrizni tudjuk az innen való illegális migrációt az Európai Uniónak az, az embercsempészet ellen kell felépni, a szegénység ellen kell felépni, oktatás révén és egyéb segítséget nyújtva az országoknak. Világosá kell tennünk, hogy az arany Európa nem tud mindenkinek munkát, nem tud mindenkinek jólétet, nem tud mindenkinek menedéket nyújtani. Köszönjük, Obermeyer úr! Baldassari kollega kap szót. Grazie, Presidente, Commissario. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az unió és a csúcs ellenére nincsen pontos definíciója a földközi tengeri politikának, sőt, hosszú távú stratégiánk sincs, hogy hogyan stabilizáljuk és fejlesztjük ezt a térséget. A Mediterráneum potenciálja hatalmas. A világ tengeri útjainak egy harmada a földközi tengeren keresztül fut Kínából, Indiából, a Suez csatornán keresztül így érkeznek a hajók. Minden ország átjárja ezt a térséget, és ezek olyan országok, amelyek befolyásolják a térség jövőjét. Ez igaz a bevándorlási problémára is. Egy struktúrára van szükségünk ahhoz, hogy a titkárság megfelelő erőforrásokat kapjon, megfelelő kritériumokat és megfelelő projekteket. Mezőgazdaság, közlekedés, a tengeri útvonalak, megújuló energiaforrásokkal, napenergia projekt. Ez mind-mind fontos ahhoz, hogy elérjük az eredményeket. Egy francia szerző utart arra, hogy ez a térség egy ősi kultúra, ezt jel- kell tennünk. Köszönöm. Docasszonyi a szó, köszönöm. Uh, köszönöm, elnök úr. Nem szólnék a legfontosabb ma reggeli kérdésről, az pedig az, hogy hogyan ördögbe lehetséges az, hogy az európai adófizetők fizetik meg a teljes aparátus titkárságot, amelyet ma reggel javasoltak. Nem erről szólnék most elősorban, hanem inkább azt a véleményet mondanám el, hogy nincs afelől kétség, hogy a stabilitás a földközi tenger térségében bizonyal helyes cél és jó az Európai Unió egészének. Ugyanakkor Európai Unió segítséget akkor tudunk nyújtani, hogyha felelősséget is vállalnak azok az államok, amelyek kedvezményezetjei ezeknek, az, ezeknek a gazdasági lehetőségeknek. Egy vetületre koncentrálnék most, ez pedig az, hogy Észak-ír vetőburgonyából ezer tonnát a marokkói hatóságok visszautasítottak olyan burgonya ez, amelyet a normál teszteknek vetettek alá, mielőtt elhagyták volna Észak-Írországot, egészségügyi ellenőrznek is, és a marokkói hatóságok e, egy más rendszer alapján ellenőrizve elutasították ezt a szállítmányt. Tudom, hogy de Gocht biztos úr éppen vizsgálja ezt a kérdést, ám szeretném hangsúlyozni, hogy szükség van a felelősségvállalásra a kedvezményezettek részéről is. Köszönjük, Docz asszony. Füle biztos úr kapja meg a szót. Uh, uh, Köszönöm, elnök asszony, mondja a biztos úr. Közben változás történt, látom az elnöki székben elnézést, elnök úr. Too quick, uh, Mr. President, uh, it was uh, indeed a good and inspiring uh, discussion. Tehát elnök úr, pontosítok, egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy nagyon sok időt vesztettünk, főként a titkárság kiépítésének tekintetében, majd erre mindjárt visszatérek. Fontos, hogy a közel-keleti válság ne bénítsa meg a Mediterrán Unió folyamatát. Fontos, hogy sor kerüljön június 7-én a csúcs találkozóra, és itt megfelelő lendületet eh, kapjon ez a kezdeményezés. Kormány közi megközelítés és a közösségi megközelítés eh, között is választanunk kell. Először is, hogy mondjam eh, el, hogy az elmúlt hónapokban a spanyol elnökség nagyon sokat tett, eh, ezért a kezdeményezésért március 4-én feladták a titkárságot, és bár nincsenek ma itt, szervezési nehézségek miatt, de nagyon sokat tettek az ügyért spanyol kollégáim. Fontos, hogy beinduljon a titkárság munkája, és hogy megfelelő finanszírozást kapjon. Eddig csak az Európai Bizottság eh, járult hozzá, ehhez szakértőket is küldünk majd annak érdekében, hogy a, az uniós szakpolitikákkal valóban összeegyeztethető legyen az, amit csinálnak. Plusz-minusz 40 többé-kevésbé 40 embert jelent, hogy nem lesz ez egy óriási gépezet, de lehetővé teszi majd, remélhetőleg, hogy minél több projekt beinduljon a Mediterrán Unió tagországaiban. Uh, it is also important to say... Uh, Azt is fontos elmondani ezzel kapcsolatban, elnök úr, hogy jó néhány ágazati ülésre kerül sor a jövő héten Márszében a pénzügyminiszterek találkozójára kerül sor, azt követő hónapban az agrárminiszterek fognak e, Kairóban ülésezni. A Mediterrán Unió nagyon fontos része az Európai Unió szomszédságpolitikájának, hiszen a munkánk nagy része két oldalú alapon folyik, valamilyen különleges státuszt várnak a partnereink olyan esetben, ami azt jelenti, hogy nekik is vállalni kell bizonyos dolgokat, például az emberi jogok védése terén. Több képviselő annak a véleményének adott hangot, hogy a bilaterális és a multilaterális megközelítést jobban össze kell hangolni, ezzel egyetértek. Az egyik következő fejlemény a szomszédságpolitikai csomagról folytatandó eszmecsere lesz, ahol majd kifejtjük véleményünket a bilaterális és a multilaterális megközelítésről. Köszönjük, biztos úr, mondja az elnök. Pejon előadó úrnak adom meg a szót. rapides observations d'abord. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Három megjegyzésre szorítkoznék. Senkitől nem vontuk meg a tiszteletet, a, a megbecsülést, különösen nem az áldozatoktól. Tehát az ilyen fajta ö, szitkozódás nem hiszem, hogy jó politika volna. Másodszorban vannak olyan konfliktusok, amelyek nem feledkezhetünk meg sem a nyugat-szaharai konfliktus, sem a ciprusi, sem a palesztini problematika fölött nem hagyhatunk szemet. Ám ha komolyan vesszük a külös biztonságpolitikát, és az egyes tárgyalásokban mondottakat, akkor a, segítenünk kell a földközi tenger térségét, ám nem a feladata ennek a politikának, hogy megoldja azokat a konfliktusokat, nyilvánvalóan. Az pedig, hogy kevesen vannak jelen, az nem jó jel, ugyanakkor a politikai akarat hiánya a, a csúcs sikerét is veszélyeztetheti. A parlamentnek teljesítenie kell feladatát, ez világos. Európa hosszú távú vízió alapján kell, hogy kötelezettséget vállaljon a földtenger térségében, és ez a szellem konkrét projektekben kell testet öltsön. Európa egy nagyon súlyos válságot él át, és ilyen időkben is nagyon fontos, hogy a növekedési stratégiákról gondolkozzunk. Nem szabad vissza vonulnunk e térségből. Ezért köszönöm azt a kollektív munkát, amely lehetővé tette, hogy a kormány, állam és kormányfők történelmi felelősséget vállalni tudják, figyelembe véve ezeket az ajánlásokat. Köszönöm szépen, hogy az elnök a szavazást ma fogjuk megérteni ebben a témában. Következő napi rendi ponton Kirillov úr jelentése a dél-kaukázusi politikában. Kirillov úrnak adom meg a szót négy percben. Elnök úr, kedves Füle biztos úr, képviselőtársaim, mindenkelőtt szeretném megköszönni az árnyék